pontunk Gabriel Mátó jelentése, új közös halászati politika, technikai intézkedések és több éves tervek struktúrája. Megadom a szót az előadónak négy percre. Gracias, presidenta. Señora comisaria, quisiera que mis primeras palabras sean para agradecer todas las aportaciones de mis colegas. Köszönöm szépen. Először is szeretnék minden egyes kollégának segítség, köszönetet mondani, illetve a titkárság képviselőinek is, akik segítséget nyújtottak nekünk a munkában. Természetesen nem csak technikai kérdésekről van szó ebben a kérdésben, nagyon komoly politikai téttel is szembe kell néznünk a halászat több ezer, több tízezer ember megélhetőségét biztosít, megélhetését biztosítja, ezért politikai szempontból is vizsgálnunk kell a kérdést, nem csak technikai szempontból. Az új halászati politika mindannyiunk számára nagyon fontos, és itt a regionális megközelítést kell alkalmazni. A jelenlegi szabályokat, amelyek elavultá váltak, természetesen ki kell javítani és ki kell igazítani, amelyeket pedig nem lehet javítani, azokat újra kell írni. Átfogó, komprehenszív megközelítést kell alkalmaznunk, és olyan jogszabályt kell létrehoznunk, amely minden egyes érdekelt félnek megfelelő. Az új rendeletnek rugalmasnak kell lennie, az ökoszisztémákat védenie kell, és megfelelő technikai szintet kell elérnie az európai jogalkotóknak, csak és kizárólag ilyen szabályt és ilyen jogszabályt szabad támogatni. A halászati szektor képviselőit is természetesen be kell vonni a döntéshozatali mechanizmusokba. Racionalizálni kell a halászatot, regionális megközelítést kell alkalmazni, és rugalmas rendszert kell biztosítani. Ismerjük a problémákat, ismerjük, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Szeretném felhívni mindenki figyelmét az arányosság kritériumára, amely a gazdasági és szociális nem kívánt következményeket tudja csökkenteni. Négy fontos tényre kell koncentrálnunk. Először is arra, hogy olyan közösségi szabályokat és normákat hozzunk létre, amelyek általánosan alkalmazhatóak, és ezt ki kell egészíteni olyan specifikus szabályokkal, amelyekre az együttdöntési eljárás vonatkozik. A második fontos téma a regionalizáció és a regionális specificitások figyelembevétele. A több éves terv kapcsán azt szeretném elmondani, hogy a különböző halászati technikákat és különböző halfajokat kell figyelembe venni. Csak így érhetjük el a megfelelő célkitűzéseket. Nekünk, mint társjogalkotónak tovább kell vinnünk a munkát a több éves terv kapcsán, és minden egyes intézménynek a saját kompetenciáján belül kell eljárnia, mint ahogy az megíratott a szerződésekben meg kell erősítenünk minden egyes érdekelt fél részvételét, nem csak a döntéshozatalban, hanem a döntések előkészítésében, valamint a regionalizáció megvalósításában is. Csak így tudunk olyan konstruktív módon fellépni, amely megfelelő lesz a halászati, halászati ágazatnak, és amely megőrzi a halászati ágazat érdekeit, de a halállományok fenntarthatóságát is biztosítja. Reméljük, biztos asszony, hogy ezek az ajánlások megjelennek majd a bizottság szövegében. Köszönöm szépen. Rátérünk a kcdi van elég időnk. Milán Mond úr az első hozzászóló. Egyelőre mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkelőtt szeretnék gratulálni Mató úrnak. A rendelet átdolgozására mindenképpen szükség volt, a technikai intézkedések kapcsán fel kellett venni néhány új elemet, például a járulékos fogások elkerülését, meg kell akadályozni ezt a fragmentálódást a jogalkotás területén. 30 különböző e, jogszabályunk van, e, pedig e, egységes normákra lenne szükség, együttdöntési eljárásra a regionalizáció jegyében pedig a regionális jelentőségű kérdéseket ezen a szinten kell szabályozni. Mács úr is elmondta már, hogy be kell vonni a parlamentet a döntéshozatalba. Emellett a technikai intézkedéseknek tudományos ismeretekre kell alapulnia, és a társadalmi-gazdasági érdekeket is figyelembe kell venni. Jó lenne, ha el tudnánk kerülni a múltban elkövetett hibákat, és még egyszer gratulálok az előadónak. Szereo Santos úr következik. Szeretném kiemelni, hogy az európai halászati politikának alkalmazkodnia kell, mert fontos, hogy megőrizzük a halállományokat, megakadályozzuk a túlhalászást. A több éves tervekre mindenképpen szükség van. Hogyha a balti tengerről beszélünk, különösen arra kell odafigyelni, hogy a tényleges tervek a tudományos tényeken alapuljanak, és nem utassanak ezen túl. Közép és hosszú távú gondolkodásra van szükség eh, ahhoz, hogy megfelelő gazdálkodást tudjunk folyt, folytatni. Szeretnék gratulálni az előadónak a munkájához. Néhány elemével a jelentésnek talán nem értünk teljesen egyet, de abban mindenképpen, hogy biztosítani kell a fenntarthatóságot a halászat számára, és meg kell őrizni a halállományokat. Köszönöm szépen, elnök asszony! egy technikai intézkedéseket kiigazítani, hogy a különböző specifikumnak megfeleljen az egyes halászati területeken. Az nagyon fontos a fenntartható halászat szempontjából, tehát a célunk az közel, e, azonos, azonban a megoldások nem lehetnek egységesek, és nagyon fontos, hogy ezt a jelentéskészítő is megértse. Vannak olyan területek, ahol a halászat nem csak jó üzlet és ipar, hanem egy életmód is, olyan életmód, ami több száz év éve létezik, és ezeket meg kell őrizni. Az egységes egyetemes megoldások a mediterrán, földközi tengernek a megőrzése szempontjából különböző eszközöket eh, megtiltottak, ugyanakkor ez nagyon káros volt a szociális helyzetre a horvát szigetek egy részén is. Ezt nem lenne szabad megengedni, ezt, minden, ezt az igazságtalanságot korrigálni kell, ezért támogatom ezt az ajánlást, mert az ajánlások mindenképpen egy lépést jelentenek a jó megfelelő vagy jó irányba. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok Gabriel Mátónak, hogy elkészítette ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és ezt most megvitathatjuk itt a parlamentben. A bizottság is kíváncsi arra, hogy mi hogyan eh, definiáljuk ezeket a kérdéseket, de nem szabad eh, túlszabályoznunk ezt az ágazatot. Itt van nagy, nagy különbség van a parti és eh, kézműves halászat, illetve a nagy volumenű halászat között. Hogyha valahol van egy kvótens, akkor pontosan fel kell jegyezniük a halászoknak, hogy milyen napon volt a fogás, azután van a kis vízi járművek számára egyáltalán nem működő képes szabályozás a hálókról, emellett szociális járulékokat kell figye, fizetniük. Ezért fontos mindenképpen, hogy defináljuk a kis vagy parti halászatot a fogási területet, a kvótát fajonkénti lebontásban kell meghatároznunk, és mindenképpen szükség van egy ellenőrző intézményre, mely a fogásokat ellenőrzi. Köszönöm, Máriász úr. Κυρία Πρόεδρε, στην κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ομοιογένεια, καθώς az EU halászati politikájában nincs egységes fellépés, 30 különböző rendelet szabályozza ezt a területet. Semmi szervezettség nincsen a rendelkezések között, nincs kohézió, sőt, nagyon gyakran ellentmondanak egymásnak az egyes rendelkezések. A technikai intézkedések is rávilágítanak arra, hogy a földközi tenger mennyire különböző jegyekkel rendelkezik, és annyira bonyolult a földközi tenger, hogy több szabályozás alól ki is vették. Lassan többségességi Európa felé haladunk, gazdag észak és szegény dél között egyre nagyobb a szakadék. A közös halászati politika egyenrangú intézkedéseket kell, hogy tartalmazzon minden EU állam eh, számára. Emellett eh, például Görögországban különös eh, nagy eh, támogatásra lenne szükség, hiszen a Trojka ezt a szörnyű harmadik megszerzett csomagot erőltette Görögországra. Ez a halászokat is sújtja. A Trojka politikája ellen mindenképpen fel kell emelni a hangunkat. Margot Utron, tá spéisiúm san ó Köszönöm a szót. Írországban nagyon sokan tengerparti területen élnek, akik halászatból élnek, és akiknek a túlélésükhöz szükséges a halászat. Olyanok, akiknek a családja már évszázadokban mérhető ideje halászattal foglalkozik. Természetesen meg kell hallgatnunk azt is, amit ők mondanak és amit ők kérnek amikor az európai halászati politikát módosítjuk, akkor őket kell meghallgatnunk, magukat a halászokat, különösen a kis halászatban vagy az önállóan dolgozókat. Ők ugyanis úgy gondolják, hogy senki sem hallgatja meg a véleményüket. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk nekik többet adni, hogy hogyan tudnánk nekik jobban segíteni, hogyan tudnánk fair módon eljárni az irányukba, figyelembe véve, hogy ők ettől függenek, és itt nem csak emberekről, hanem teljes közösségekről van szó. Ferreira képviselő a következő. Elnök asszony, köszönöm a szót. A több éves program, a technikai megközelítés rendkívül fontos, és a több éves tervezésnek köszönhetően jobb beláthatóságot, előreláthatóságot biztosíthatunk ebben az ágazatban. Fontos, hogy helyi megoldásokat alkalmazzunk, és mindig bevonjuk a helyi érdekelt feleket és minden egyes érdekelt felet a döntéshozatalba. A Lisszaboni szerződés óta Európai Uniós kompetencia, kizárólagos kompetencia, a halászati politika kidolgozása. Éppen ezért oda kell figyelnünk arra, hogy rendkívül változó ágazatról van szó, a különböző halfajokat, a különböző halászati technikákat, a különböző halászati területeket tekintve. Hogyha általános célkitűzéseket szeretnénk kidolgozni, akkor arra kell törekednünk, hogy megfelelő kifogható mennyiségeket biztosítsunk, ugyanakkor a halállományokat is meg tudjuk védeni. Köszönöm szépen, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igen, nagyra értékeljük Gabriel Mátó jelentését a technikai intézkedésekről és a több éves tervek struktúrájáról. Ez egyértelműen megmutatja számunkra, hogy a parlament véleménye szerint hogyan kellene kinézniünk a technikai intézkedéseknek. Igen, időszerű ez a jelentés, mert a modernizált technikai halálomány megőrzési intézkedéseken éppen most dolgozik a bizottság. Nagy öröm számomra, hogy a saját analízisünkkel egybevág a parlament véleménye, mi is úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsítésé a jövő. A bizottság számára prioritásnak számít ez a téma, és most elmondhatom, hogy a 2016-os év elején szeretnénk majd kidolgozni az ezzel kapcsolatos szabályrendszert. Szeretnénk egy alapszabályrendszert megállapítani, amely minden Európai Uniós vízre vonatkozik, és amely alapjában megváltoztatná a kormányzási megközelítést, ugyanis regionális megközelítésre állunk át, és megpróbáljuk a redundáns, ismétlődő szabályokat kiiktatni. Így rugalmasabb megközelítést tudunk alkalmazni, és közelebb kerülünk a fenntartható halászati célkitűzésekhez. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a halállomány megőrzésre vonatkozó normákat nem lazítjuk fel semmiképpen, sőt erősíteni fogjuk. Mivel több éves megközelítésről van szó, nagyon örülünk ennek, és örülünk annak is, hogy a parlament is egyetért ezzel. A megreformált halászati politika elsődleges fontosságú politika lesz a maximális fenntartható kifogási mennyiségek tekintetében. Ezen kívül hozzájárul majd ahhoz, hogy az ipar részére előreláthatóságot és biztonságot tudjunk garantálni, valamint a regionalizációs megközelítést is alkalmazza. Az első ilyen több éves terv a balti régióra vonatkozólag remekül halad előre. Túlléptünk az intézményközi és politikai különbségeken, és reméljük, hogy már igen, közel kerültünk a kompromisszumhoz. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megegyezést minél hamarabb alá tudjuk írni. A parlament számára azok a fontos problémák, amelyek számunkra is, tehát gazdasági, környezeti és szociális szempontból is fenntartható halászatra törekszünk. Köszönöm szépen!